Úgyhogy a kísértékű követelések európai eljárása és az európai fizetési meghagyásos eljárásról fogunk szavazni. Nos, akkor most megadom a szót az előadónak, Geringer asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos időponthoz érkeztünk, hiszen a jelentésemről fogunk most szavazni. Ez egy évvel ezelőtt kezdődött a folyamat, úgyhogy ez a harmadik elnökség a, soros elnökségek sorában, amely tárgyalta a jelentésemet. illetve azokat a változásokat, amelyeket javasoltunk. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak a munkáját, mindazoknak, akik módosítókat nyújtottak be a jelentéshez. Ezek jót tettek a dokumentum tartalmának, egyszerűsítették az anyagot, és ez úgyis ez az egyik célunk. Ami a nevét illeti, a kísértékű követelés volt egy kicsit nem egészen egyértelmű és homályos, hiszen ez különböző nyelveken mást értenek alatta. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy a kollégák mm, elégedettek-e ezzel a névvel, hogy kis értékű követelések 2000 euró értékig. Szeretnék arra kérni mindenkit, hogy az eddig elért kompromisszumokhoz tartsuk magunkat, hiszen ha nem így teszünk, akkor ez, ennek az egésznek nincs értelme. Úgyhogy remélem, hogy a szavazás az eddigieknek megfelelően történik, és akkor ezzel le is zárom a hozzászólásomat. Elnök, akkor most kezdjük a szavazást. A 87-es módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, Ó, igen, mondja az elnök úr, elfelejtettem mondani, hogy ezt elfogadtuk. 88-as módosító, mellette, ellene, Tartózkodás. Azt hiszem, ez jobb lesz, ha ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Hannibal asszony, önre várunk. Akkor ön nem szavaz, rendben. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 88-as módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Harminc négyes mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan, kérdezi az elnök úr. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, valóban elutasítottuk. 90-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 89-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 49-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük ezt a módosítót, tehát a hatosról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a gépi szavazást. Elutasítottuk. Ötvenes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilencven egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben, géppel szavazunk a 63-as módosítóról. Megnyitom a szavazást, lezárom. És teljesen egyértelmű, hogy elutasítottuk. 67-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, úgy látom elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és valóban elutasítottuk. 64-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. 66-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 9-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 70-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 72-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 75-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt jobb, ha ellenőrizzük. Tehát a 75-ös módosítóról szavazunk géppel. megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 11-es módosító mellette, ellene, elutasítva, elfogadva elnézést, 76-os mellette, ellene, tartózkodás. Én úgy látom, hogy elutasítottuk, de jobb, ha ellenőrizzük elektronikusan is. Megnyitom a szavazást. Igen, tényleg elutasítottuk. 77-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 78-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 81-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük géppel, tehát a 81-es módosítóról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást, és valóban elutasítottuk. Eighty-two in favor, against. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás. Szerintem előtasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Elektronikusan, tehát a 12-es módosítóról szavazunk géppel. Elfogadtuk. 85-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 84-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es módosító következik. 92-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És akkor most a 16-os módosító következik mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Igen, valóban elutasítottuk. 18-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 20-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük elektronikusan az egyes módosítót. Igen, elutasítottuk. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Elfogadtuk, javítja magát az elnök úr. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es módosító következik. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És akkor most a véleményterve, jelentéstervezet egészéről szavazunk mellette, ellene, Elnézést kérek, azt hiszem, hogy a, amikor a véleménytervezet egészéről, jelentéstervezet egészéről szavazunk, akkor azt elektronikusan tesszük, úgyhogy kérem szavazzunk. és nagy többséggel elfogadtuk. Igen, akkor a határozat, az állásfoglási határozatról is szavazunk, szintén elektronikusan. Elfogadtuk. És most arról a döntésről szavazunk, hogy tanácssal tárgyaljunk a 73-as szabály érdekében, értelmében. Szavazunk elektronikusan, igen. És elfogadtuk. Gratulálok az előadónak! a jelentéshez. Uh, to the vote on the... A továbbiakban a TTIP-ről fogunk szavazni. Az úr, a jelentéstevő szeretne felszólalni? Um, zunächst einmal um, möchte ich mich... Először is Szeretnék elnézést kérni ezért az eljárásért, amit az elmúlt néhány napban történt, hogy finoman fogalmazzak, nem volt éppen ideális. Szerintem ennek az oka az volt, hogy ugye húsvét volt, aztán választások, stb. És az elérhetőség határát súrolta a dolog. Megpróbáltam telefonon bizonyos kompromisszumokat elérni, de az eltérő vélemények miatt erre nem volt, ez nem jött össze, és éppen ezért én nagyon sajnálatosnak találom, hogy nem sikerült olyas valamit tető alá hozni, ami előrelépés jelentene, úgyhogy most úgy áll a dolog, ahogy áll, de ezt az eljárást szerettem volna felvetni, hogy nem volt éppen ideális az, ahogyan ez abszolválódott, úgyhogy ezért tényleg még egyszer elnézést kérek, de, és remélem, hogy erre még egyszer nem kerül sor. Ich möchte da gleich anschließen. Ich weiß, dass äh, TTIP natürlich szeretnék én is csatlakozni, hiszen ez nagyon kényes politikai kérdés. Nagyon eltérő álláspontok tükröződnek ebben a kérdésben, és szeretném megvédeni eh, a kollégákat, akiknek az utolsó pillanatban kell foglalkozniuk a, a szavazólistákkal, és eh, azért az egy eh, hallgatólagos megállapodás, hogy legalább 24 órával a szavazás előtt rendelkezésre álljanak, de Tudom, hogy mindig vannak politikai változások, utolsó pillanatos változások, de kérek mindenkit arra, hogy, hogy ne kelljen már kollégáknak éjszakázni, és remélem, hogy ez még egyszer nem fordul elő. Természetesen az én frakcióm is ö, sáros ebben a történetben, de azt gondolom, hogy ha valamiben megállapodunk, akkor indokolatlanul és feleslegesen többletmunkát és éjszakai munkát ne okozzunk másoknak, és éppen ezért szeretnék megköszönni mindenkinek, aki kitartott és az utolsó pillanatban is dolgozott azon, hogy ez a szavazás lezajlódhasson. Szeretném megjegyezni, hogy a szavazási listánál néhány dolog nem stimmel. Példának okáért a 9-esnél módosítónál ugye azt olvassuk, hogy nem kompatibilis. Én ezt szeretném leszögezni, hogy a szavazásnál erre figyeljünk. A, a 9-es módosítónál a 76-os, meg a 74-es nem, aztán a 79-es is ugyanígy járt, úgyhogy amikor ezekre kerül a sor, akkor az elnök urat arra kérem, hogy ezekre figyeljünk oda, nehogy valamilyen hibát vétsünk a szavazásnál. Köszönöm. Mrs. Hautala. Hautala asszony. Magyarázatot szerettem volna előreadni a szavazatomra először, és úgy gondolom, hogy legyen is érthető, hogy ez egy nagyon nehéz feladat volt a raportőr számára a húsvéti szünet miatt is többek között nagyon világos frakciónk számára, hogy nagyon kemény jogi érvek vannak a mechanizmussal szemben, és a végső szavazatunk azon fog múlni, hogy a vélemény hogyan kezeli ezt a vitarendezési ISDS mechanizmust. Ha ezt töröljük a véleményből, akkor meg fogjuk szavazni, hogyha benne marad, akkor ellene szavazunk. De nyitottak vagyunk bizonyos megfogalmazásokra, ahol a bizottság megvalósíthatósági tanulmányt igényel egy állandó valós bíróság esetében, de ez is csak egy enyhe kisebb javítás a mechanizmusnak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor szavazunk. 25 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodók ellenőrzik elektronikusan. Szavazógéppel elfogadtuk. 29-es. Ugrunk 31-esre. 31-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 34 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók ellenőrizik gépi szavazással. Elutasítva. 37 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodók ellenőrzik géppel Elfogadtuk. Negyvenhárom. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Ellenőrzük géppel. Nem így nézett ki innen, ezek szerint elfogadtuk. Elnézést kérek, mondja az elnök. 42. Mellette. Ellene. Ellenőrzik most már akkor ellenőrzik, képi szavazás. elfogadtuk. 44 mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 6-os kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 49-es módosító ellene tartózkodók elutasítva ellenőrizik géppel. Gondolja? kérdezi az elnök. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. kettő mellette ellene. Ellenőrizzük. Elfogadtuk. 53-as. 53-as. Igen. 53-as mellette. Ellene. Tartózkodók ellenőrizik elfogadtuk. Vagy Jó, tovább lépünk akkor. Hm. Harminc I'm sorry, we have a problem in... Elnézést, a szavazólistával van problémánk, mondja az elnök.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 Az 52-t ugye elfogadtuk. Beszéli meg az elnökség. We are now at 33-nál tartunk. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenérzik. A 33-asat It has been adopted. 97. Elfogadtuk. 97-es. Mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. 62. 62. 62. Uh, we are at, point, at amendment 62 now. In favor. 62-es módosítónál tartunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Uh, they want to check. check. Yes, we check. 62. 62-es géppel ellenőrizzük. Yes, clearly rejected. Uh, Egyértelműen elutasítottuk. 8-as kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodok. rejected. Elutasítottuk szerintem. Ellenőrizzük géppel. Yes. Igen. It has been rejected elutasítottuk. 65. 65 mellette. Against. Ellene. Uh, abstentions. Tartózkodok. Elfogadtuk? Szerintem igen. Vitatja meg az elnökség. Elfogadtuk, de az ellenőrző géppel. Mikrofon nélküli bekiabálás. bekiabálás. Elnök, tehát a 65 et ellenőrző géppel rendben. Yes, clearly, clearly adopted. Uh, 70. Elfogadtuk. 70. Uh, uh, amendment numbers. 70-es módosító mellett ellene tartózkodók ellenőrizik géppel. 70-est ellenőrizik. Egyértelműen elutasítottuk. 9-es módosító, kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 71-es módosító mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 75-ös módosító mellette, ellene tartózkodok elutasítva. Mikrofon nélküli megszólalás a képviselő részéről. Elnök 74-es. Azt szeretném volna mondani a 74-essel kapcsolatban, hogy az nem összeegyeztethető a 76-ossal. Elnök nem összeegyeztethetetlen képviselő, pont fordítva. Ezért kérem, igen. We vote on 17 for now. Elnök, tehát akkor 74-ről szavazunk, igaz? 74 először mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrző képpel, Yes. Rejected. <laughs> Elutasítottuk. 72. 72 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva szerintem. Ellenőrizzük? A 72-t ellenőrizzük. Yes, reject. Igen, elutasítottuk. 76-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük 76-osat géppel. Igen, elutasítottuk. 73 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 77 nem, 78 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 81-es mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük géppel. Nyolcvan egyeset ellenőrizik géppel. Elfogadva. Um, Köszönöm szépen. A szavazólistában önnél is szerepel az részenkénti szavazás? Két különböző szöveggel. Amelyet ott olvashatunk. Uh, it, has fallen 79 if... A, ha ugyanarra a módosítóról beszélünk, a 74-es kiesett. 79-es, bocsánat, az kiesett a 79-es. Arról beszélünk? Képviselő, köszönöm szépen, akkor többé-kevésbé világos. 82 uh, in favor. 82 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrző géppel hangzik a bekiabálás. Elnézést, elfogadtuk. Elnézést, mondja az elnök. 83. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 88 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tízes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 92-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 94-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kilencvennégyeset ellenőrizzük. Yes. Adopted. Elfogadtuk. Huh? 96. 96. 96. 96-os. Mellette. Ellene. Ellenérzik. Adopted. Elfogadtuk. 11-es kompromisszus módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 98-as mellette tartózkodók elutasítva. ellenőrizik géppel a 98-ast. Elutasítottuk. 103 in favor. 103-as mellette ellene, tartózkodok elfogadva. 105 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 106 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 104 mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 107-es mellette, ellene ellenőrző képpel, Rejected. Elutasítva. 108 mellette Against. Ellene tartózkodók elutasítva 109-es mellette ellene tartózkodók <clears throat> elutasítva 110-es mellette ellenőrizzük a 109-est. Jó, ellenőrizzük a 109-est géppel. Oh -oh. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy új szemüveget kell vennem. Csináltatnom. 110-es, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 111, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva bekiabálás, hogy ellenőrizzük. Oh -oh. Elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük képpel Adopted. Elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 114-es mellette, ellene tartózkodunk, tartózkodok. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Sí. Elfogadtuk. 115-ös. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizni akarják? Rendben. Elutasítottuk, jelek szerint. 116-os következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Egyes kompromisszumos módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Akarjuk ellenőrizni? Nem. Egyes módosító ellene, mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Elfogadtuk. Kettes módosító, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Kilences módosító, ki van mellette? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt szeretném ellenőrizni. Elfogadtuk. Nyolcas módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Tízes módosító. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. 11-es módosító ki van mellette. Ellene. Tartozkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 13-as módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Elfogadtuk. 14-es ki van mellette. Nem, bocsánat, 16-os következik, mondja az elnök. Mégis a 15-ös. Tizenötös módosító kompatibilis a 13-assal, tehát erre, erre szavazni kell. 15-ös következik, tehát mondja az elnök, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Valóban elfogadtuk. 16-os ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 17-es következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítva. Huszonegyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 23-as ki van mellette. Ellene Ezt ellenőrizzük, 23-as, tehát elektronikusan szavazunk. Szeretne még valaki szavazni? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es módosító ki van mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Most a véleménytervezet egészéről szavazunk elektronikus úton. elfogadtuk. Bocsánat, kérdi az elnök. Mikrofonon kívül szólnak hozzá a teremből. 25-en szavaztak tehát. Ezzel van valami gond? Elfogadtuk tehát Gratulálok. faszúr parancsoljon. Ich würde gern... Also, ist es an? Ja. Ich würde... A nevemet szeretném visszavonni ettől a jelentéstől. Wurde das registriert oder nicht? Ezt akkor vette elnök úr, vagy sem? Uh, Az előadó nem szeretné nevét adni a jelentéshez. Ez történt? Régner Asszner Kaszner úr ö, fenntartja nevét. Név nélkül készül a jelentés tehát? Az árnyék tevőnk jelezte nekem, hogy ő szívesen vállalná ezt a jelentést a nevével is. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Uh, Csendet kérek a teremben. Uh, I will... Kavada, Zsámari Kavada urat kérem, hogy vegye át a bizottsági elnöklést. Nekem más feladataim után kell néznem. Köszönöm szépen, Kavada úr.